meg kellene vizsgálni, hogy ezt a, az embert hogyan tartóztatták le, és hogyan ölték meg ebben a parkban. Köszönöm szépen, hogy erre is utalt. Valóban bekövetkezett ez a tragikus is esemény, mint említettem. Köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmünket erre. Most pedig rátérünk a napirend tervezet véglegesítésére. A frakciók a következő módosításokban állapodtak meg a mai hétfai napot illetően. Hétfő először is, először a halászati szóbeli kérdésekről fogunk tárgyalni, miután az olajárak növekedésének negatív hatása van a halászata. Utána következik a rádió spektrumpolitikáról szóló hökmák jelentés. Ez egy technikai módosítás csupán. a bizottsági tagok rendelkezésre állása az oka ennek a változásnak. Ha nincs elemetésük, akkor elfogadjuk. A frakcióelnökök elfogadták ezt a módosítást. Keddi napon nincsen változás, szerdán pedig van egy javaslat, amelyet mindjárt elő fogok vezetni, ami a külpolitikai nyilatkozatot illeti, és a biztonságpolitikai nyilatkozatot az egyik frakció egy nyilatkozatot adott ki a bizottság alelnöke, illetve a külügyi fő képviselő asszony, amikor a szíriaiakról fog szólni, a kopt keresztény közösség Egyiptomban címmel is kéretik, hogy adjon nyilatkozatot. Ez lesz a szerda délelőtti vita, 9 órakor kezdődik, és Lady Ashton jelen lesz természetesen ezen az ülésen. Esperoni alelnök úr. Elnök úr, mi nem akartunk semmilyen változást eszközölni az eljárási szabályzat alapján. Mi igazából nem akartunk új napirendi pontot kérni, csak módosítani kívántuk ezt a bizonyos napirendi pontot, amelyet az alelnökök előterjesztettek. A szíriai Asrafi tábor mellett szóba kellene kerüljön az Egyiptomban és Szíriában a kopt keresztények helyzete. Ez egy nagyon kínos, nagyon kényes kérdés. Ez egy olyan kérdés, amely a kisebbségi kérdések közé tartozik. Kérem a kollégák támogatását. Köszönöm, hogy az elnök. Kére valaki szót ezzel kapcsolatban pozitív értelemben, Golnis úr, tessék. Pozitív, ugye hozzászólás? Elnök úr, támogatom ezt a kérést, azért kértem a szót, hogy a keddi éresi ügy, ügyrendi pont a kapcsolatban, nem tudom, hogy megkapom-e most a szót, vagy pedig Speroni úr javaslatát követően kapom meg a szót. Szerintem először ezt a pontot zárjuk le, a szerdai napi rendi pontot. Konbendit úr pozitívan kíván nyilatkozni. Pozit- negatívan, negatívan. Mário Mauro pozitívan? Kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Speroni kolléga javaslatát támogatom, éppen azért, mert ez a helyzet <clears throat> ilyen bonyolult, az összetűzések a kopt közösséggel, azt hiszem világosá teszik azt, hogy milyen kockázatokkal kell szembenéznünk, ami az egyiptomi helyzetet illeti. Ott is ugye külön kellene figyelni erre a kérdéskörre. Nem csak a kopt közösségről, a keresztény közösségről van szó, hanem arról van szó, hogy jeleznünk kell, hogy az egyiptomi helyzet mennyire összetett és Ashton asszonytól kérünk szépen nyilatkozatot. Konvendit úr, mindenkit sokkolt az, ami történt Egyiptomban. De legyünk észszerűek. Hat pontunk van, amelyet napirendre tűzünk Lady Ashtonnal. Itt van Szíria, Ashraf, a Gualtieri úr, van jelentés, az Albertini jelentés, aztán van a Europe Global Act in the United Nations, az Európai Unió ENSZ beli szerepállása. Szerintem semmi értelme ezt hozzátenni. Én azt kérem az AFED bizottságtól, azt kellene kérni, hogy Egyiptomot tűzzék napirendre foglalkozzanak az egyiptomi helyzettel, azzal, ami történt a kisebbségekkel, a kisebbségek között, készüljön saját kezdeményezésű jelentés, és legyen majd egy vita csak Egyiptomról egy hónap múlva, Lady Ashtonnal, és akkor valódi vitát folytassunk Egyiptomról. Egy hatodik napi rendi pontot tűzünk a szerdai programba, mindenki alig kap már szót, hiszen hat napi rendi pontot kívánok megtagyalni Lady Ashtonnal. Hát kérem szépen, Egyiptom szerintem nem fér bele Megértem az érzéseit, de nem ez a megoldás. Hozzátenni még valamit, ezt ugye hát szerdán délután amúgy is majd előre lehet hozni. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon szépen köszönöm, most pedig szavazzunk. Ki támogatja Speroni úr javaslatát? Ki támogatja tehát Speroni urat? Köszönöm szépen, ki van ellene? Azt hiszem, hogy ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. Kérem akkor a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Várjunk még egy kicsit. Jó, rendben. A szavazás lesz. Ezzel elfogadtuk Speroni úr indítványát. Tehát kiegészítjük a szerda délelőtti napi rendi pontokat. Golnis úr! Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr, hogy megkaptam a szót, Röviden fogom mondandómat. Az elnökök értekezlete holnapra kedre egy szavazást tervezet az én parlamenti mentemi jogaimról. Nem szeretnék a vita minden részletére kitérni most, de azt gondolom, ami a napi rendet illeti. Szeretném elmondani, hogy kicsit sokkol engem ez az egész, egy kicsit az nem is fejti ki, fejezi ki lényeget. Nem volt semmi sem előkészítve, még két-három percem sem lesz arra, hogy elmondjam álláspontjomat a plenerés ülésteremben, mert szerintem nagyon érdekes lett mindenki számára, mert a jelentéstevő ugyanazt említette, Wallis asszony említette ugyanezt a dolgot, arról volt szó, hogy megszüntetik a parlamenti mentemi jogomat. Nagyon világosan, köszönöm szépen kolléga, félbeszakítja az elnök. Ez nem ügyrendi kérdés. Köszönöm szépen. Sajnos félbeszakítják a hozzászólót. Azt kérem, mondjak ön is, hogy legyen vita, kérek két-három szó hozzászólást, ez ügyrendi kérdés. Két-három percet az én parlamenti becsületemet szeretném megvédeni. Ez a parlament jó lenne, hogyha a védelemi jogát tiszteletben tartaná. Tehát gyakorlatilag Ebben a tisztelt házban, ebben a teremben ez kiváltság kéne legyen, az ember megvédje magát. Elnök, Golnis úr, tisztelt Golnika, mi folytatjuk a munkát méghozzá az ügyrend 7.-8. pontja értelmében ott világosan szerepel, hogy hogy kell eljárni ilyen esetben, amit ön elmondott, megjegyzéseket tett. Nos, ezeket a megjegyzéseit a vita előtt kellett volna ismertetnie. Még egyszer elmondom, a 7 8-as pontban szerepel az ügyre, a mi eljárási szabályzatunkban ez a kérdéskör. Köszönöm szépen, ezzel rá is térnénk akkor a napi rendre. Tessék? Ami szerdán, a szerdát lezártuk már? Kérdezik Konbendé. Valamit szeretnék mondani a szerdairól. Jó, a elnök azt mondja az elnök, igen. Az elnökök értekezlete azt tervezte, hogy szerdán délután lenne egy vita az olasz és francia kormány javaslatairól, amelyek kvázi a Schengen egyezményt felfüggesztenék idézőjelben. Bocsánat, kedden délután, elnézést kérek, kedről van szó, kedden háromkor. Amit kérek szépen, az elnökök értekezetén úgy döntöttek tehát, hogy Barózó úr legyen jelen ezen a tanácskozáson. Szeretném megkérdezni, hogy mit tudnak arról, hogy Barózó úr jelen lesz-e. Ez nagyon fontos nekünk, hogy jelen legyen kedden délután háromkor, mert az első személy, aki a mm, sárközi Berlusconi csúcsálkozott követte, a bizottság elnöke volt, barózó úr, fejtette ki véleményét. Mm, a biztosok viszont eltérően nyilatkoztak. A bizottságban a bizottság elnöke volt az, aki, vagy elnöke az, akinek képviselnie kell a bizottságot. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy kedden délután 15 órakor jelen legyen. Elnézést, hogy összekevertem a kedvet és szerdát. Köszönöm szépen a megjegyzéseit, utána fogok nézni, mondja az elnök, tiszteltás elnök úr. Mindjárt azonnal, sajnos nem tudom, ne haragudjon, nem tudom, elnézést, nem tudom most megadni ezt az információt. Én gondolom, hogy jelen lesz. Arra számítok, hogy jelen lesz. Semmilyen egyéb információt nem kaptam, de utána fogok nézetni. Ez egy speciális gesztus az ön irányába, amit teszek most. Köszönöm szépen. Poison. Uh, colleague Gianni. Gianni kolléga, kérem szépen az alelnök urat. A következő eh, pont olaszul készült, tehát akkor helyet kell cserélnünk.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 Buonasera a tutti. Ehm. Mindenkinek szép délutánt kívánok, jó napot. A eheti napi rendet tehát elfogadtuk, és most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. Ez a vita, amely a bizottsághoz intézmény.